a megfelelő bizottságok a 231-es cikk 4-es bekezdés értelmében módosításokat eszközöltek, hogyha jóvágyottnak tekintjük, hogyha megfelelő frakciók vagy megfelelő számú képviselő nem kéri az ellenkezőjét a plenáris weboldalán megtalálhatók ezek a módosítások